Dear colleagues, we will start with the committee. Tisztelt kollégák, kezdjük a szakbizottsági ülést, kérem mindenki foglaljon helyet. Comenzamos con la, con la reunión de, de esta Elkezdjük a ma délelőtti ülésünket. Favor, please. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Comenzamos con la reunión de... Elkezdjük tehát a délelőtti ülésünket. Először is azt szeretném bejelenteni, hogy a napirend megváltozott. Délután nem fogjuk tudni megtárgyalni a hatodik napirendi pontot, Tehát a 2014-2020-as időszak megtárgyalását az erről szóló jelentés előadója nem tartózkodik itt, ezért az erről szóló vitát a szakbizottsági ülés. Ezért ezt ma fogjuk megtárgyalni. A demokrácia mechanizmusról szóló szavazás nem szerepel a napirenden, de a szavazólista mégis itt van. Most szeretném bejelenteni, hogy erről is szavazni fogunk. Rendben, tehát akkor el is kezdjük a szavazást. Remélem mindenkinek megvan a szavazókártyája. Comenzamos eh, con... Az első a 2011 per 36-os irányelv végrehajtása az ember csempészet elleni fellépés és az áldozatvédelem 88-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 8-as módosító mellette, elnézést mondja a beszélő, ez most kiesik, tehát 89 as módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. es két, ré, két részben szavazunk, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük elektronikusan is, 94-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 49-est ezen kívül is megszavazzuk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem láttam egészen pontosan, ellenőrizzük elektronikusan, 99-es módosító. teljesen egyértelmű, itt én láttam valamit rosszul. Ötös libe módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 101-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Megkérnék mindenkit, hogy emelje fel jól láthatóan a kezét, különben nem, nem látom, hogyha nem teszik fel a kezüket. 102-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 103-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 104-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 107-es. Három részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt nézzük meg elektronikusan. Második rész. Na, na ez, ezzel nem tudom, mit csináljak, akkor ö, úgy látom, hogy ezt el kell utasítanunk. Harmadik rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tarabella úr szeretné ellenőrizni a harmadik részt? Akkor így fogunk tenni, megnézzük a harmadik részt elektronikusan. Nézze, Tarabella úr, nekem jobb a szemem, mint önnek. Sorry. Enmienda 108-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, ha nem teszik fel a kezüket, kénytelenek vagyunk elektronikusan szavazni. Száznyolcas módosító. Elfogadtuk. A 48-as libe kiesik, akkor 109-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt is megnézzük elektronikusan, 109-es módosító. 109-es tehát. elfogadtuk. 111-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 112-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 113-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a Libe 22-es második része, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Erről nem kell szavazni. Tehát 9-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 130-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük elektronikusan, 130-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 131-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133-as, ezt visszavonták. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás. Ezt megnézzük elektronikusan, 135-ös módosító, megnyitom a szavazást. Valaki nem szavazott. Úgy látom, hogy valaki elfelejtett szavazni. Elfogadtuk. 136-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 137-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 143-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 155-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 160-as visszavonták, 161-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 170-es kiesik, 13 os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a Libe 39-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 172, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük elektronikusan a 172-es második részét. Ezt elutasítottuk. 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176-os két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Ez számomra nem egyértelmű, szavazzuk meg a 176-os első részét elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ezt elutasítottuk. A második rész ezzel ki is esik. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 181-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodás. E, egyáltalán nem e, egyértelmű ez most, 183-as, e, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Időnként nagyon egyenlőnek látszanak a szavazatszámok, ezért ellenőriztetem ezt ilyenkor. 185-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 186-os mellette. Megnézzük elektronikusan a 185-öset. Elutasítottuk. 186-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 188-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt megnézzük elektronikusan, a 188-asat. Aprobada. Elfogadtuk. Libe 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 194-es két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 195-ös két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette. Á, akkor a második rész ki is esik, mert a 194-est elfogadtuk. 30-as bekezdés, ez is kiesik. 196-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 197-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 198-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 203-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 202-es mellette, ez kiesik. Nem, mert elutasítottuk a 203-as, tehát 202-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 199-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 201-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 205-ös kiesik, a 206-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 207-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 33-as mellette, ellene. Megnézzük elektronikusan a 207-est. Libe 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a 208-as kiesik, 16-os kompromisszum mellette, ellene. Kérem, hogy emeljék fel rendesen a kezüket. Ez így már sokkal jobb, így sokkal jobban látom. Majd valakit ideültetek, hogy nézzék csak meg, mennyire nem látható. Tehát a 207-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnézzük azért elektronikusan is. Elfogadtuk. Következik a 215-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 216-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 217-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 219-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 224-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 226-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 227-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 228-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 229-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 19 esre nem szavazunk, 230-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 231-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232-es, ebből három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 233-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 234-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 235-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 237-es mellette ellene tartózkodás. Ezt nem láttam egyértelműen. Nézzük meg a 237-est elektronikusan. Aprovala. Elfogadtuk. Libe 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 241-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következnek a preambulum bekezdések. Első módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kiesik, tehát az ötösről kiegészítésként szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, Megnézzük elektronikusan a 9-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as, ezt visszavonták. Következik az első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a Libe 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Azt hiszem. Szavazzuk meg a 97-est elektronikusan. aprobada por... Ezt elfogadtuk egy szavazat különbséggel. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 79-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 80-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe B. Pramulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe F. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe G. Rambó megkezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. H. Rambó megkezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És most szavazunk a végleges állásfoglalásra, megnyitom a szavazást. Pues aprobado por 26. Elfogadtuk, 26-an szavaztak mellette, senki sem szavazott ellene, hat tartózkodás volt. Gratulálok az előadónak. Madre mía, hoy, hoy tenemos votos gorditos, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, que tenemos una mañana interesante de votos. Izgalmas szavazós délelőtt áll még előttünk. Aréna asszony jelentéséről fogunk most szavazni. A mi szakbizottságunk tagja ő. Ennek témája a szegénység gender szempontból. 106-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt megnézzük a 107-es elektronikus. Elnézést, Sebastian úr, de ezt most elutasítottuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ample egyes modosító módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan második kompromisszum. Igen, ezt tényleg elfogadtuk. 129-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 131-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145-ös két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük elektronikusan a 145-ös első részét. Elutasítottuk. Második rész a 145-ösben mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146-os, 147-es, 148-as, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás. Nem tudom. Nézzük meg elektronikusan. 146-os, 147-es, 148-as. Elutasítottuk. 149-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 160-os két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész me- el- mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 163-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 164-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 169-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 170-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 173-as mellette, ellene, tartózkodás Nézzük meg a 173 most elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 174-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ample 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 179-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 181-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 184-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 13-as mellette, elnézést, 185-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan 8-as kompromisszum. Elutasítottuk. 186-os mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 187-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 188-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 189-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 192-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 193-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empül 10-es, két részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 194-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-öst visszavonták, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 198-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kult 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 20-as, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 202-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 203-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 205-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 3-as, mell- három részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 215-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 226-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 225-es mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva. 228-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 231-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 249-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 241-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 245-ös visszavonták, 247-es mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük elektronikusan. A 247-est ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért nézzük meg. Elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 251-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 253-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de kérem szépen, tudom, hogy nagyon nehéz már akarjuk, nagyon sokat kell szavazni, de ha nem teszik fel a kezüket rendesen, akkor nem tudom ellenőrizni az eredményt. Vagy kitalálhatok valamit akár, de az sem lenne jó. Elfogadtuk. 257-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 261-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 262-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 263-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 es Ample eh, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kult 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kult 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kult 31, ezt ez lefedi. Kult 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kút 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kút 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kompromisszum 31-es számú 30, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette,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 elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de nézzük meg elektronikusan, 13-as módosítás. Igen. Nem, nem, hát ezt elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva és következik a végső szavazás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Y queda aprobado por 25 votos a favor, 2 en... 25 mellette a két ellenszavazat mellett, négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok, Aréna asszony! Bueno, vamos a continuar. El siguiente... Nos, folytassuk is. A, ez most egy egyszerűbb szavazás lesz a következő jelentésről. Az emberkereskedelem elleni küzdelem az EU külügyi kapcsolataiban. Bilder képviselő jelentéséről van szó. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító ez egy szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Tízes két rész. Első részről mellette el, nem, ellenőrizzük, rendben ellenőrizzük. A kilenceset ellenőrizzük elektronikusan. rechazadas. Enmienda 10. Elutasítottuk. Tízes két rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, 12-es nem vagyok biztos, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan a 12-es. Rechazada. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóbeli módosító következik. Nem. Nem elnézést. Eredeti bekezdés első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os, két rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 22-es mellette. Ellen, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 24 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 25 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es. Két rész. Első részről mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Tizennyolcas módosító kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Így queda aprobado por 26 votos a favor, uno en contra. Elfogadtuk 26-a mellette, egy ellene szavazott négy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. ¿Te apetece ponerte un ratito? <laughs> Bueno, pues pasamos al informe de opinión de las... Nos. A következő jelentéshez értünk. A 12-es napi rendi ponthoz. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 34. Elnézést. Valakinek problémája van? Nincsen svéd tolmácsolás. Rendben? Jó. Tehát 34-es módosító, két részben szavazunk első rész mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvannégyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, Ellenőrizzük? Az 59-eset ellenőrizzük. La 59 estamos. Tehát az 59-eset ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 60-as módosítót. Elnézést, nincs tolmácsolás. Lengyel tolmácsolás nincsen. Estábamos comprobando la enmienda 60. Tehát a 60-as módosítót ellenőriztük, ezt elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os, a 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 69-es módosító a négyes kompromisszum részét képezte. Tehát a négyes kompromisszumban benne van a 69-es módosító rendben. Tehát, hol is jártunk? 80-as módosító. Nem. 70. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elutasítottuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos, két rész, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító szóbeli módosítóval, amely a szövegben van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tízes mellette, el, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás,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 76-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os, 18-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A. Ellenőrizzük a 17-es módosítót. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasított, elfogadtuk, elnézést kér a tolmács. Elektronikusan szavazunk az egész jelentésről. Y queda aprobado por 30 votos a favor, uno en contra. Elfogadtuk, 30 a mellette egyen ellene szavaztak, és nem volt tartózkodás. Eszteres képviselőnek gratulálunk. Pasamos a la votación de la señora Danchila eh, sobre la opinión de los, la representación de los eh, trabajadores. Most pedig a munkavállalók képviseletéről szóló jelentésről szavazunk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás A négyes kompromisszumról szavazunk. Elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Kérem, hogy mindenki emelje fel a kezét. Összesen ketten emelték rendesen a kezüket. Tehát ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es és 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva.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 Így kell aprobado por 17 votos. 17 szavazattal, 12 ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok Láncsila asszonynak. Pasamos a la votación del informe de... Következik a tevékenységekről, a hatásról és a hozzáadott értékről szóló vélemény az európai globalizációs csatlakozási alap 2007 és 2014 között. Blinkevicsüte asszony jelentése ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, első kompromisszum. Aprobado. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Y queda aprobado por 20. Elfogadtuk 28 szavazattal, három szavazat mellett. Gratulálok Brankevics asszonynak. Muy bien, Muy bien, fenomenal. La <laughs> maratona. Y pasamos al último voto. Következik a mai utolsó szavazás, amely a demokratikus mechanizmusról szóló dokumentum módosítása. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Be is fejeztük ezzel a szavazásokat. A qué The, is gender mainstreaming amendments. We have no... A gender mainstreaming kapcsán nem kell uh, záró szavazást, hanem csak egyesével a módosítókat. A napirend szerint 3.4.12-kor lesz a tanács elnökségével való vita, tehát most 15-20 perc szünetet tartunk, és kérek mindenkit, hogy 3.4.12-kor vegyen részt a további vitában. Vamos, vamos a reanudar. Folytatjuk az ülésünket. A szakbizottságunk vitái következnek, hiszen a szavazásokat már lezártuk. Eljött hozzánk az holland elnökség. Azért hívtuk meg őket a szakbizottságunk ülésére, hogy tájékoztassanak minket eh, a tanács következtetéseiről. A nem egyenlőség eh, eh, stratégiájára való reagálásként. És az LMBT közösségek jogairól is szól ez a dokumentum. 2016. márciusában az EBSCO tanácsülésen fogadták el ezeket a következtetéseket, de a tanács nem tudott megegyezni egy kérdésben, és ezért gondoltuk úgy, hogy meghívjuk a holland elnökséget, és köszönjük nekik, hogy jelen vannak ezen a vitám. Arra szeretném megkérni őket, hogy mutassák be a jelenlegi helyzetet, hogyan néznek ki ezek a kérdések, és hogyan alakulhat a vita továbbiakban. Kinga úrnak adok szót, aki a holland elnökséget képviseli. Utána pedig vitát fogunk erről folytatni. Köszönöm szépen, és öné a szó. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint már 2015-ben a, az esélyegyenlőségi miniszterek 21 tagállamból akkor igen erős hangon egy új európai esélyegyenlőségi stratégiát jelentettek be az évig előtt. A 2015. december 7-i EBSCO ülésen a bizottság beterjesztette új esélyegyenlőségi stratégiáját 2016-2019-re vonatkozóan egy munkadokumentum formájában, amely az esélyegyenlőségi stratégia, a 2010-15-ös stratégia folytatása volt. Ugyanezen az ülésen nagyon sok tagállam csalódottságának adott hangot a dokumentum státuszára vonatkozóan, és kérte, hogy aktualizálják egy kommunikáció formájában. A véleményük szerint ez ez a nők és férfiak egyenlősége közti kérdés a bizottságnak ugyanis már nem prioritás. Ugyanazon az EBSCO ülésen december 7-én a bizottság beterjesztette az EU LGBTI kérdésekre vonatkozó akciólistáját is. Az elnökség a tanácsi következtetésekre vonatkozóan kijelentette, hogy új stratégiát fog beterjeszteni, hogy feltárja a tagállamok politikai támogatási E, lehetőségét, hogy mennyivel tudnak hozzájárulni az EU LGBT e, akciótervéhez. A Szlovákia és Máltával együtt írták alá, a, írta alá az elnökségi trió ezt a megállapodást. A tanácsi következtetéseket tehát mind az LGBT, mind pedig, lgbt mind pedig a, az esélyegyenlőség kérdéseire vonatkozóan kiterjesztette. Három célt követtek. Egyrészt, hogy megerősítsék a politikai kötelezettségvállalást a a, tanács, a tanácsi kezdeményezésre vonatkozóan a tagállamok részéről, másodszorban erős üzenetet küldjenek arra vonatkozóan, hogy az esélyegyenlőségre vonatkozó erőfeszítéseiket fokozzák, harmadrészt pedig, hogy minden tagállam támogassa ezeket a kérdéseket. A munkacsoport vitái során mindkét tagállam támogatta az, üze, az erős üzenet küldésének és a támogatás kérdésének kérdését, és egy csomagban kívánta ezt kezelni. Végül pedig volt egy tagállam, amely ellenvetésének adott hangot, ezért az elnökségnek a következtetése az kellett, hogy legyen, hogy nem jutottak megállapodásra. Az elnökség természetesen csalódott ezzel kapcsolatban, másrészt pedig a 27 tagállam támogatta a, az LGBTI közleményt, ez önmagában is igen erős jelzés. Az elnökség várhatóan az elnökségi következtetéseket a júniusi család tanácsülése fogja mindkét kérdésre vonatkozóan előterjeszteni annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi és LGBT egyenlőségi kérdésekre vonatkozó üzenetek megfelelő formában jelenjenek meg. Köszönöm szépen, ennyi volt. Köszönjük szépen Kinga úrnak ezt a kiváló prezentációt. Azt gondolom, hogy önök is tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos számunkra a nők joga, és a nemek közti egyenlőség stratégiáját pedig az Európai Bizottság most készíti elő. Erről már tartottunk vitát a plenáris ülésen is, és a parlamentben elfogadtunk már egy állásfoglalást is, és önök elnökségként adhatják meg a keretet ennek a vitának, hogy nagyobb legyen a politikai támogatása a nemek közti egyenlőség stratégiájának, illetve annak a kezdeményezésnek, amelyet a bizottság indított most el munkadokumentum formájában. Nem csak azért fontos ez a kérdés, hogy mi, mi lesz a címe a dokumentumnak, lehet munkadokumentum is, meg stratégia is, a valódi különbség az, hogy ha a stratégiát hajtunk végre, akkor a biztos a kollégiumának azt jóvá kell hagynia, és ezért, ahogy azt ön is elmondta, ez egy politikai kompromisszumot is jelentene a teljes bizottság részéről. Mi mindig is tisztában voltunk és vagyunk is azzal, hogy vannak olyan kormányok és tagállamok, amelyek támogatják ezt a kezdeményezést. És ezért azt remélem, hogy az Európai Bizottság is így fog majd tenni. Ami a következő kérdést illeti, ezen a találkozáson felmerült az LMBT közösség helyzete is. Nagyon sok jelentésünkben mi is hivatkozunk erre a közösségre, és természetesen tudjuk, hogy itt eljárási kérdésekről is szó van. A tanácsnak is megvan a saját döntési hatásköre, ahol egyhangú döntést kell hozniuk, de elgondolkodhatunk azon is, hogy hogyan határozódnak meg ezek a viták, és hogyan alakul ki a tagállamok, illetve a tanács álláspontja. Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy másképpen közelítsük meg ezt a kérdést, vagy hogy újra felvegyük ennek a kezdeményezésnek a fonalát, hogy megváltozott-e a kormányok álláspontja. De arra lenne szükség, hogy a saját agájainkkal is meg tudjunk küzdeni. Olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek előre tudnak mozdítani egy olyan Európát, ahol nem csak gazdasági szempontból, hanem emberi jogi szempontból is születnek döntések. Az LMBT közösség esetében egy alapvető kérdésről beszélünk. Az Európai Unió olyan értékeken alapul, amelyekben valamennyien hiszünk, igazságosság és egyenlőség. És egyes döntések ellent mondanak ezeknek az alapértékeknek. A szakbizottság elnökeként ismét magamhoz ragadtam a szót, de most megnyitom a vitát. Kérem, hogy a kollégák, akik szeretnének hozzászólni, jelentkezzenek. Voy a dar la palabra en nombre de... Először is a frakciók nevében. Oui, euh, merci madame euh, la présidente. Euh. Köszönöm, elnök asszony. Le Grip képviselő. A pontos kérdéseken túlmenően általában akartam észrevételeket tenni, és ezek végén egy kérdést is felvetni. Először is már elmondhattuk korábbanos, korábban is, hogy ami az anyag hivatalos státuszát illeti, amit Jurova biztos benyújtott nekünk az Európai Bizottság képviseletében. Nos, nem egyfajta kázus belli -e az, hogy ez egy stratégiai anyag, vagy working document, teremdokumentum, vagy hogy pontosan milyen dokumentumról van is szó. Úgy tűnik számomra, hogy ez egyfajta szemantikai vita inkább, még akkor is, hogyha az egyes frakciók és az elnökasszony véleményét meghallgattam. Úgy gondolom, hogy nem érdemes túlságosan sokat foglalkozni ezzel a formai kérdéssel, inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy milyen konkrét javaslatok vannak, és a lehető leggyakorlatiasabban eljárjunk. A korábbi stratégiának nem volt meg az összes eredménye, amit elvártunk tőle, és ezért itt az idő, hogy talán másként járjunk el. Közben konkrét, gyakorlati, pragmatikus megközelítést alkalmazván de pontosan ezen pragmatikus megközelítés kezdetekor a hatékonyság fényében kell megnéznünk, hogy milyen dolgok működnek, és milyen dolgok nem működnek. Hogyha megnézzük a frakcióm számára fontos kérdéseknek néhány példáját, és tudom, hogy más frakciók is fontosnak tartják ezen területeket, ami a nőket ért erőszak elleni küzdelmet illeti ami az isztambuli egyezményhez való hozzáférést és annak a ratifikációját illeti. Ezt üdvözöljük, és az összes lépést is, amelyet most hajtanak végre azért, hogy az Európai Unió hozzáférhessen ahhoz, hogy aláírja az isztambuli egyezményt. Reméljük, hogy az összes európai intézmény, a tanács és a bizottság, és ö, mindenképpen egyértelműen támogatja ezt a lépést, amit mi nagyon fontosnak tartunk, és reméljük, hogy ennek aztán hatása lesz az Európai Unió összes tagállamára, azokra is, akik még eddig nem írták alá, vagy ratifikálták, vagy nem hajtják végre az egyezményt, és az egyezményben tartalmazott vállalásokat. Tehát vannak nagyon komoly előrelépések az egyezményben, és mindenképpen az európai intézményeknél kellene itt lépni. Egyéb kérdések. Az irányelv tervezet az Women on Boards irányelv tervezett a tőzsdén jegyzett vállalatok vezetőségében a nők helye. Nos, nem csak a néppárt tartja sajnálatosnak azt, hogy blokkhelyzet alakult ki, és az összes érintettet és szereplőt kérjük, hogy jó szándékkal járjon el, és minden tőlük telhetőt megtegyen azért, hogy ebből a blokkhelyzetből ki lehessen lépni. Úgy gondoljuk, hogy ez a terület nagyon jól jelképezi azt, hogy hogyan lehetne felelősebben, nagyobb felelősséget adni a nőknek a vezető szerepekben általában véve. És van még egy terület, amelyre a néppárt nagyon is odafigyelés, amelyek kapcsolatban agájaink vannak, várjuk az új javaslatokat azért, hogy előre lehessen lépni a gender pension gap területéről van itt szó, és az ezzel kapcsolatos hatékony eszközök bevezetését várjuk azért, hogy megfelelően fel lehessen mérni a helyzetet, megfelelő árnyaltsággal lehessen felmérni, hogy a nők és a férfiak nyugdíja között milyen különbségek vannak az Európai Unióban. És itt is megint csak konkrét, pragmatikus javaslatokat várunk. Ezt akartam egyelőre elmondani. Gondolom, hogy a frakcióm több tagja is még hozzá fog szólni. Köszönöm. Muchas gracias, señora Legrip. Köszönjük szépen, Legrip asszony. Az Álda nevében Beszerre asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek az elnökség hozzászólásával. Úgy gondolom, nagyon fontos ez a megállapodás az egyenlőség szempontjából, hiszen ez egy alapjog, és ez az európai képviselet minden szintjét áthatja. És szeretnék a liberálisok nevében különösen köszönetet mondani az elnökségnek az erőfeszítéseikért, amelyeket a megállapodás érdekében tettek. Elérték, hogy a 27, hogy 28-ban 27 tagállam egyetértett. Ezt én nagy sikernek tartom, de szeretném megegyezni azt is, hogy itt Magyarországról beszélünk, arról a tagállamról, amely elutasította ezt a megállapodást, és tulajdonképpen blokkolta azt, hogy ebben sikerüljön megállapodni. Magyarország olyan állam, ahol folyamatosan, következetesen látjuk az Európai Parlamentben is azt, hogy a tagállami kötelességeit nem tartja be, és nem tartja tiszteletben azokat a kompromisszumokat, amelyeket egy államnak be kell tartania, hogyha az unió tagja kíván lenni. Magyarország tartózkodása és álláspontja az, hogy nem ért egyet azokkal a cselekvésekkel, amelyekkel a nemek közti egyenlőséget akarjuk előre mozdítani. Úgy gondolom, hogy erről a kérdésről beszélnünk kellene. A bizottság különféle cselekvéseket javasolt, eh, célokat tűzött ki 2015. decemberében. 2016 és 2019 közötti időszakra tűzték ezeket eh, ki, és az Európai Parlamenten is konzultáltak a civil társadalommal, a tagállamokkal, és természetesen az alapjogi ügynökség vizsgálataival, tanulmányaival is összhangban készült el ez a lista. Tehát ez egy kompromisszumos javaslat, és nem a bizottság szeszélye alapján jött ez létre, ez egy nagyon jó kidolgozott javaslat. Már 2008 óta várjuk azt, hogy az Európai Tanács megvizsgálja a bizottság javaslatát, és egy irányelvet alkosson. És ez az irányelv is megtiltaná a diszkriminációt a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, illetve kimondja, hogy semmilyen ügyben nem lehet diszkriminálni a vallás, fogyatékosság, szexuális orientáció, és nem lehet például szociális előnyök, társadalombiztosítás, oktatás és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy lakhatás esetében sem diszkriminálni. Ebben a javaslatban szerintünk meg kellene jeleníteni a transznemű és az interszexuális embereket is. Én szeretném hangsúlyozni, hogy igen fontos terület az egyenlőség. Az alapjogi karta második, korábbi harmadik pontjában szerepel az, hogy az egyenlőség minden szinten meg kell, hogy valósuljon. Meg kell értenünk azt, hogy azért nem jött létre ez a megállapodás, mert egyetlen ország ennek ellene mondott, és ez egy olyan ország, amely következetesen nem tartja tiszteletben a kötelezettségeit. Erről nem szabad megfeledkezni, és azt gondolom, hogy a holland elnökség kiváló munkát végzett. Másrésztről az is elhangzott a demokratikus kormányzásról szóló irányelv kapcsán, szeretnék egy írásos kérdésemre választ kapni a tanácstól. Ebben az esetben tehát az elnökségtől. A holland elnökség jelenleg elemzi hogy hogyan lehetne ezt a saját mandátum alatt megvalósítani, és keresi az előrelépés lehetőségét. Szeretném, hogyha a holland elnökség választ adna arra, hogy azoknak az országoknak a száma, amelyek, amelyeket nem volt hajlandó megnevezni a tanács, azokkal mi fog majd történni, hiszen voltak olyan országok, amelyek nem feleltek meg ennek az irányelvnek. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy nagyon egyértelműen kiemelkedik egy ügy, ezt szeretném az elnökség tudomására hozni, ami ennek a munkának a folytonosságát illeti a következő elnökségek során, úgy vélem, alapvető fontosságú, hogy ez tovább folytatódjon, hiszen itt egy nagy munkáról van szó. Ami pedig a megfogalmazást illeti, ezt is nagyon fontosnak tartom, ugyanis ez jelzi azt is, hogy mennyire tartunk fontosnak egy ügyet, illetve további kihatásai is lehetnek. Ezért úgy gondolom, hogy az európai stratégia stratégiának is kell nevezni, nem pedig munkadokumentumnak. Köszönöm szépen. Köszönjük, Beszerra asszony. Agua nevében Björk asszony következik. Eh, er Köszönöm szépen először is, megköszönöm, hogy eh, a holland elnökség nevében meglátogatott minket, hiszen nagyon jó, hogy párbeszédet tartunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elnökség itt is vállalja a felelősséget és a FAM szakbizottsággal találkozom. Úgy gondolom, hogy ez a nyilatkozat a tíz éves időszakra vonatkozóan az egymást átölelő elnökségekkel együtt kívánják el a kérdéseket előrevinni. De mégis hadd mondjam el, hogy az Európai Unió szintén az esélyegyenlőségi politikával kapcsolatban semmi nem történik, álló víz van, és az európaiak ezt látják. Látni, hogy egyáltalán semmi sem mozog egyszerűen semmi nem történik. Hiszen sem a, az anyasági segénynél, vagy szülői szabadságolásnál svéd részről, hadd mondjam el, hogy ugyan nagyon jó javaslatok voltak, nagyon sok remek változást indíthattunk volna el Európa számára, és a kollégák is mondták már, hogy nagyon sok probléma van. Az egyetlen dolog, amivel mégiscsak foglalkoznak, az az, az hogy a felügyelőbizottságokban megpróbálnak egy minimális létszámmal női tagokat is felvetetni. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak végre már a következtetéseket is le kellene vonnia. Van azonban egy tagállam, amely mindent gátol, blokkol. És az a benyomásunk, hogy szexista okokból teszik ezt. Hogy akarják elindítani azt, hogy júniusig a következtetések megszülessenek. Hogyan fog az EU akkor valóban a nők esélyegyenlőségének kérdését eh, hogyan fogja az ászlajára tűzni? Másik dolog pedig, amiről mindenképpen szólni akarok, az az esélyegyenlőségi stratégia. Igen, nagy különbség az, hogy munkadokumentum nyújt ebbe a bizottság, vagy pedig egy igazi stratégiát. Úgyhogy eh, azt látjuk, itt a házban és a szakbizottságban is, hogy követelik a stratégiát, de mégsem jön a... És a bizottság egy ilyen macsó arroganciával egyszerűen nem hajlandó arra, hogy elfogadjon egy ilyen dokumentumot. A dokumentum újra felveti ezt, és az emberek a bizottságban nyilvánvalóan azt mondják, hogy nem, nem akarunk stratégiát, csak egy munkadokumentumot kaptunk. Majd meg akarjuk azt is nézni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy azt és lássuk, hogy a bizottságnak ez a hozzáállása megváltozzon. Stratégiára van szükség. Köszönjük, Björk asszony. A zöldek nevében Drekke asszony következik. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm, hogy eljött erre a párbeszédre. De az őszintesek kedvéért sokkal tovább kell menjek, mint a GUE kollégám, nem csak, hogy állóvíz van az alapvető európai jogok kapcsán, hanem visszalépés is. Nem csak arról van szó, hogy az esélyegyenlőségi stratégia, a horizontális egyenlőségi irányelv, a nők az igazgató tanácsokban és más, nem csak, hogy nem lépünk előre, hanem egyszerűen az alapvető jogokat jól megszerzett formában támadják az EU-ban. Meg kell, hogy mondjam, kicsit csalódott is vagyok azzal kapcsolatban, hogy az európai intézmények hogyan reagálnak erre a támadásra. Azt reméltem, hogy akkor, amikor Buszemáker kollégája került ebbe a bizottságba az elnökség elején, akkor azt reméltük, hogy előre fogunk tudni jutni. Ha nem, másod nem, akkor az esélyegyenlőség, illetve az esélyegyenlőségben nem, akkor legalább az LMBTI kérdésekben. És attól tartok, hogy és azt hittem, hogy a holland elnökségnek ez az egyik prioritása. Most pedig az a helyzet, hogy a másik oldal, mondjuk így, egyetlen egy tagország mindenféle erről előrelépést gátol. És mit teszünk? Elnökségi következtetések vannak csak. Na igazán sajnálom, hogy egy stratégiát kellene végre végig gondolni, hogy hogyan lehessen ezt megfordítani. Azt szeretném tudni, hogy önök milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy valamilyen fajta következtetésekre jutsanak ebben a nagyon fontos kérdésben, hiszen újra engedünk egy másik precedens kapcsán, és nem, nem csak, hogy nem lépünk előre, hanem a végén alapvető dolgokat kell, hogy feladjunk az emberi jogok kapcsán az Európai Unióban. Úgyhogy azt szeretném, hogyha egy kicsit a holnak elnökség tenne valamit, de nem tudom, hogy mi hogyan tudjuk támogatni, hogy ezen változtassunk, ne pedig, hogy itt álljunk majd júniusban, hogy hát csak következtetések lesznek. Ez megint csak példa lesz arra, attól félek, hogy, hogy engedünk, és ez abszolút az Európai Unió hátrányára fog szolgálni. Talán arról is ki tud majd térni, hogy milyen ötletei vannak erre vonatkozóan, és hogy mi szakbizottságként, ugye hiszen ott állunk az, egészség, az, az esélyegyenlőség és LMBTI kérdések mögött, hogy mi ebben hogyan tudunk segíteni. Köszönjük szépen, Renke asszony. Végül pedig beszerrél asszony következik. Sí, muchísimas gracias, querida la gracia. Köszönöm szépen, és köszönöm a tanács képviselőinek is, hogy ma itt vannak velünk, és hogy beszélgetnek velünk. És ahogy a kollégám és a frakcióm koordinátora is elmondta, szerintem is nagyon fontos téma ez és az isztambuli egyezmény ratifikálása rendkívül fontos. Ahogy a kollégám is elmondta, a nemek közti erőszak is prioritás kell, hogy legyen. A parlamentben a legtöbb kolléga egyetért ezzel. Ami pedig a fizetések közti szakadékot illeti, a nők képviselete nem csak a politikában, hanem a döntéshozatali pozíciókban is alacsonyabb. A cégekben is kevesebb arányban döntenek ők. Az irányelv kapcsán pedig az anyasági szabadságról szóló irányelv szintén egy nyugtalanító kérdés. Én itt a parlamentben leginkább az áldozatokkal, áldozatul esett nőkkel foglalkozom, és a holland elnökség egyik prioritása, és valóban nagyon eh, fontosan kezelik ezt a kérdést, eh, az az áldozatul esett nők eh, segítése, legyen szó akár bűncselekményekről, vagy más esetekről. A holland elnökség mindenféle áldozatul esett nőt segíteni kíván. Most hajtják végre azt az irányelvet, amelyel a bűncselekmények áldozatainak védelmét és jogvédelmét segítik elő. Azt gondolom, hogy nagyon fontos csomagról van szó a nők ellen elkövetett erőszak témakörében. És úgy gondoljuk, hogy ezt az irányelvet szükséges után követni, és európai szinten is szükség van áldozatvédelemre. Az erről szóló jelentésnek én vagyok a szerzője. Azt gondolom, hogy prioritásként kezelnünk az embercsempészetet is, és az embercsempészet áldozatául esettek 80%-a nő vagy kislány. Ezen kívül van egy olyan jelentés is, amely ennek a, az irányelvnek a végrehajtásáról szól, Wager asszony ennek a szerzője, és nagyon jó lenne azzal is foglalkozni, hogy hogyan hat a nőkre a szexuális kizsákmányolás. A parlamentben itt nagyon tabuként kezelünk mindenféle prostitúcióval kapcsolatos kérdést. Tudjuk, hogy mi történik az egyes országokban, de úgy gondolom, hogy itt inkább a szexuális kizsákmányolásról van szó, és jó lenne ebbe a témába mélyebben belemenni, és kompromisszumra jutni az emberkereskedelem áldozatainak védelméről is. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Köszönöm szépen. Köszönjük, Jimenez Beszeril asszony. Most pedig a hozzászólások után, hiszen kérdések is elhangzottak, a képviselőasszonyok részéről. Most megadnám a szót eh, Kinger úrnak, hogy eh, válaszoljon ezekre. Thank you. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az agályokkal a szavazási eljárással kapcsolatban a tanácsnál. Valóban ezek miatt nem sikerül előrelépni. ami a néppárti észrevételeket illeti. Mindenképpen egyetértünk. Attól függetlenül, hogy az egyes közlemények és anyagok milyen formátumot öltenek, nagyon fontos a gyakorlatban előrelépni. Ami a nőket érintő erőszakot illeti, az elnökség nagyon komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Természetesen sokan felvetették a kérdést a Women in Company Boards anyaggal kapcsolatban a néppárt és az ALDE is feltette ezt a kérdést. Egyértelműen akarok fogalmazni, mi honest brokerként próbáltunk eljárni, és amint jelzéseket kapunk arra vonatkozóan, hogy a tagállamokban változik a helyzet, onnantól mi tovább visszük ezt az anyagot. Egyelőre ilyen jelzéseket nem kaptunk, de hogyha megkapjuk, ha lesznek ilyen jelzések, akkor természetesen szándékunk, hogy tovább vigyük ezt az anyagot, mert mi egyfajta közvetítőként járunk el. Ami a nemek közötti különbséget illeti a nyugdíjak tekintetében. Mi úgy látjuk, hogy ez a mostani szemeszternek nem, most, mostanra a szemeszter részét képezi, és ez a megfelelő szint azért, hogy európai szinten lehessen előrelépni. Ami az ALDE észrevételét illeti, köszönjük a támogatásukat. Ami a munkaerőpiacon kívüli egyenlőség kérdését illeti, ezzel kapcsolatban próbálunk előrelépni. Szlovákiával és Máltával együttműködvén triópartnerként partnerként próbálunk előrelépni, és a trió nyilatkozatában megtalálhatják az ezzel kapcsolatos részleteket, és rendszeresen kapcsolatban állunk velük azért, hogy biztosíthassuk, hogy amit a mi elnökségünk elér, azt a következő elnökségek tovább tudják vinni. A GUE képviselője tett fel egy kérdést az apasági jogokkal kapcsolatban, és még idén szeretnénk az ezzel kapcsolatos javaslatokat megfogalmazni. Természetesen sok kérdés elhangzott arról, hogy az elnökségnek mik a szándékai az LMBTI és az egyenlőség témájában kialakított következtetésekkel. Nos, nagyon ambiciózusak vagyunk. Kezdettől fogva a legtöbb tagállam egyetértett abban, hogy ezt csomagként kell kezelni. Ahogy a bevezetőmben elmondtam, most készítjük elő az elnökségi következtetéseket a júniusi Európai Tanácsra, és egyetértünk a parlamenttel abban, hogy a tanácsi következtetéseket szeretnénk inkább elfogadtatni, és a lehető legmagasabb politikai szinten tartani ezen kérdéseket az érintett tagállamokkal azért, hogy megnézhessük, hogy sikerül-e megoldani a helyzetet, és olyan eredményre jutnunk, amely az eredeti szándékunk volt. És nagyon örülünk annak, hogy ebben támogatnak minket, arra kérdése válaszolván, hogy mi mit tehetünk, nos, megpróbáljuk az érintett kormányt befolyásolni. A zöldek is beszéltek erről a kérdésről. Nos, ami a csomagként kezelést illeti, nagyon örülök az önök támogatásának ezzel kapcsolatban, és szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért, az észrevételekért, amely mutatja, hogy milyen komolyan foglalkoznak önök minnyáján ezen fontos kérdésekkel. Az önök támogatásának az üzenetét viszem haza, és ezért köszönetet szeretnék mondani. Eh, Rendben, akkor eh, természetesen azzal zárom az ülésünket, hogy nagyon megköszönöm az önök részvételét, eh, és bizonyára lesznek még alkalmak arra, hogy, hogy találkozzunk és beszéljünk erről a kérdésről, amely a, az LMBT közösségek jogaihoz kapcsolódik. Ennek a parlamentnek igen korlátozott a mozgástere, de az, hogy legalább egy politikai nyilatkozat megszületett, az nagyon fontos, és mi támogatjuk ezt a kezdeményezést, és megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan tudnánk még további cselekvésekkel elősegíteni azt, hogy a tanácsban felmerüljön újra ez a kérdés. Köszönöm szépen. Most felfüggesztem ezt az ülést, délután háromkor fogjuk folytatni.